kérdéseket. Köszönöm szépen elnök úrnak, köszönöm szépen a képviselő hölgyeknek és uraknak a kérdéseket. Mindenkinek köszönetet mondok. Na. Köszönöm kollégák, köszönöm biztos úr. Ezzel a vitát lezárom. Holnap 8.30-kor kezdődik az ülés. Mindenkinek jó éjszakát kívánok.